So I wish an excellent good morning. Mindenkinek nagyon jó reggelt kívánok. Mindenkit. A két szakbizottság minden tagjának és póttagjának, és kérem, hogy üljenek le. An excellent good morning. Mindenkinek kiváló napot kívánok ennek a hatalmas számú részevőnek, amely a FEM és a DEVE szakbizottság tagjaiból állt össze. Komoly szavazólista előttünk. Tobi úrnak is külön jó napot kívánok, akit vel megint csak társ elnökölhetek ebben az új ciklusban. Egy nagyon gyümölcsöző és konstruktív együttműködésben a két szakbizottság között. Hölgyeim és uraim, kérem mindenki foglaljon helyet. Bocsánat, hogy kicsit sürgetem önöket, de hosszú a lista, és tudom, hogy mindenkinek sok a dolga, úgyhogy haladjunk. Üdvözlöm Önöket tehát a két szakbizottság ülésén. Jó napot mindannyiuknak, mindenkinek boldog új évet kívánok, mindazoknak, akik nem találkoztam még, hadd hangsúlyozzam én is, hogy nagyszerű az működés a két szakbizottság között, ez jól látszik, és egy jó kiinduló pont a mostani üléshez is, most a szavazás akkor szeretném megköszönni a szerint működés Régner asszonynal. Remélem, hogy erős üzenetet tudunk megfogalmazni a szavazók felé. Köszönöm! No, ezzel akkor németre váltok, anyanyelvemre. Kérem, aki nem érti a németet, az vegye föl a el. Tehát a napi rendel kapcsolatos módosítások. Bocsánat. Tehát a nap tiz, kettes napi rendel a kapcsolatban, ha nincs ellenvetésük, akkor ezt így elfogadnak tekintjük ebben a formában. Úgy tűnik van egy kis gond a hangerővel? Mert most már jobban működik. Tehát. Elnöki közlendőket. Most nem olvasom fel a, a devetagok előtt is, úgyhogy ezért is időt akarunk meg az elnöki közlendőket, majd a Nőjogi Szakbizottság tagjának mondom el a szavazás után. És akkor most elkezdhetjük magát a szavazást viszont. A devire a 25. évfordulát ünnepeig a Nairobi csúcsnak a szóbeli kérdés tervezettel kezdjük a tanács felé intézendő kérdéssel. A végszavazás elektronikusan megy majd. Csak nem, ha csak nem teljesen világos. Egyes bekezdés. Split voltot kért néppárt. Első rész. Az első bekezdés. A szexuális és reproduktív egészség és jogok minden ott van a szövegben, ki van bent mellette, ellene elfogadtuk. Második rész mellette ellene elfogadtuk. Hármas bekezdés. Itt is splitet kért a néppárt. Első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ötös bekezdés, megint split voltot kértek a néppárt részéről, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hatos. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Akkor a végszavazásra érkeztünk, ezt elektronikusan fogjuk megejteni. Megnyitom. geschlossen. Lezárom. One more, I see. Noch nicht geschlossen. Tehát akkor leszavaztak, köszönöm. Nagy többséggel elfogadtuk. Szóbeli kérdés a bizottságnak intézve. Egyes bekezdés split volt a néppárt részéről. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Négyes bekezdés. Split, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész. Split volt be mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Itt is végszavazáshoz érkeztünk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Megint nagy többséggel elfogadtuk. Ezzel az egész állásfogás tervezet. Szóval kezdtünk belső bekezdés 88-as módosító mellette. Ellene? Tartózkodók. Elfogadtuk. 89 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 9-es kompromisszum. A kettős bekezdéshez mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette. Tízes kompromisszumnál tartunk. Mellette, ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Száz hegyes módosító mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. A hetes első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 105 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 106 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 108 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Négyes bekezdés, külön szavazás kérte a néppárt, mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 109-es mutusnál tartunk, mellette, ellene tartózkodók. Ezt nézzük meg géppel. Megnyitom az ellenőrző szavazást. Várunk még egy picit. Most mindenki leszavazott, lezárom. Elfogadtuk. Száztízes módosítónál tartunk mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 111 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 115 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 112, 13, 14, egy, egy formák mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 119 mellette, ellene tartózkodunk, elfogadtuk. 117 mellette, ellene tartózkodók, ezt is képpel ellenőrizzük. Még valaki hiányzik. Lezárom. Elfogadtuk. 29-16 ellenében. 118 mellette. Ellene. Úgy láttam, hogy a többség, de ellenőrizzük a 118-ast. Megnyitom rá a szavazást. Lezárom. 21 mellette, 25 ellen elvetettük. 11-es kompromisszumnál tartunk, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 126 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 128 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 130 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 131 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 134 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 132 fogyottá vált, az is, elvetettük. 132-ről szavazunk mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 133 mellette, ellene. Tartózkodunk, elfogadtuk. 135 és 138 egyben mellette <clears throat> ellene tartózkodók, elfogadtuk. 136 mellette ellene tartózkodók, elvetettük. 137 mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrző géppel, megnyitom a szavazást. Huszonhárom mellett a 20 ellen elfogadtuk. 9-es bekezdésnél tartunk. Nem, bocsánat. 140-nél tartunk mellette, ellene tartózkodok, elvetettük. 139 mellette, ellene egy kicsit nehezen láthatóak a kezek, szavazzunk rá gépről a géppel, megnyitom a 139-re, Lezárom. 34 mellette 9. Elne, világos volt, sajnos nem láttam jól a kezeket. 141 mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 143 mellette. Ellene. Tartózkodók, elvetettük. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. nél tartunk mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 192 mellette, ellene. 192-nél tartunk. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 157 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 159 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 161 mellette, ellene tartózkodó, elfogadtuk. 168 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 162 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 163 mellette, ellene, tartózkodók elvetettük. 164 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 169-170 ugyanazok mellette, ellene, tartózkodók elvetettük. 171 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 15-ös kompromisszumnál tartunk, 13. oldalnál van, tehát 15-ös kompromisszum, mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. Tizennyolcas bekezdésnél tartunk, külön szavazás. A néppárt kérte, mellette, 18-as bekezdés. Ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. 185 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 187 mellette, ellene, tartózkodók elvetettük. 186 mellette, ellene. Bocsánat, 186 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 172, 182, 191-ben szavazunk róluk mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. egy mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 193-194 egyformák mellette, ellene. Tartózkodók, elvetettük. 195 mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 196 mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Elég hosszú a lista, köszönöm, hogy bírják, 197 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 198 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 199 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 200 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 201. Nem bocsánat. 202-nél tartunk. Nem. 202-nél tartunk. Mellette. ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 16-os kompromisszumát tartunk mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 17-es kompromisszumnál tartunk mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 167-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Jönnek a preambulumpontok. Először a 16-os mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 17-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 19 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 20. Külön részenkénti szavazással első rész. Mellette, ellene, tartózkodók, Elfogadtuk. Második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 25-ös módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. 24-es módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. 26. Mellette ellene tartózkodók elvetettük. 21 és 22-es közösen mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 27-esnél tartunk mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 28-as módosító mellette ellene tartózkodók elvetettük. 30-as módosnál tartunk mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 31 preambulumok körében mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 32-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 33 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 34 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 35 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 36 mellette, ellene, tartózkodók, Elfogadtuk. hét mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Most akkor már a 38-asnál tartunk, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, ezt nézzük meg géppel. A 38-assal mi lesz? Előszavazást nyitok meg. Még valaki hiányzik, mindenki leszavazott, 15 mellett a 32 lenne, elvetettük. Hármas kompromisszum a G preambulum pontban. Ki van mellette? Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 45-nél tartunk mellette, ellene, tartózkodók, elfog. 47 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 48-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A 49-es nem szavazunk, hanem az ötös kompromisszumra mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 54-es módosító mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. A következő 65-ös módosító ki van mellette, ki van ellene, tartózkodók, elvetettük. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 67-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 68 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 69 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 71 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 72 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 73 mellette, ellene, tartózkodó, elvetettük. 75 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 74 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 76 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. P. Preambulum pont. Nem, bocsánat. Az kiesett. R. Pontnál tartunk. 77. 77-es módosító. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. Hetvennyolcas módosító. Tarabella úr. Egy pontosítást szerettem volna kérdezni, hogy miért okafogyott a következő, hiszen ennek visszautasítás, visszautasítottnak kell lennie. Tehát ez van itt megjegyezve. A kettő részről véleményem szerint, tehát a szöveg kettő részéről kellett volna szavazni. Szerintem is osztom ezt a meglátását. A P preambulum pontos szavazunk első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Köszönöm szépen! Hetvennyolc mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük es preambulum pont 79-es módosító mellette ellene tartózkodók elvetettük. 80-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. U preambulum 81-es mellette ellene tartózkodók elvetettük. 82 mellette ellene tartózkodók, elvetettük. Nyolcas kompromisszum, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. Elfogadtuk, bocsánat. Elfogadtuk. Megyünk tovább. 85-ös mellette, ellene, ki tartózkodik, elvetettük. 86 mellette, ellene, tartózkodó, elfogadtuk. Egyes módosító, ki van mellette, egyes, kettes egyformák, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodók, ezt meg kell nézzük géppel. Megnyitom a szavazást a hármas módosítóra. So, enne fehlt noch. Még valaki hiányzik. Lezárom. 25 mellett, 21 ellen elfogadtuk. Egyes kompromisszumnál tartunk. Mellette ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. 7-es, 12-es, 13-as egyformák, mellette ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 8 mellette ellene. Kicsit keverednek a kezek, Ki van a nyolcas mellett? Ki van ellene? Tartózkodok, elvetettük. Tízes mellette. Ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. Tizenegy mellette. Ellene. Tartózkodok, elvetettük. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 14-es mellette, nem, bocsánat, ezzel most már a hosszú lista végére értünk, elektronikusan tartjuk a végszavazást, megnyitom. Lezárom. Mint látják, 39-en mellette szavaztak, 5-en ellene, 3-an tartózkodtak. Gratulálok, és köszönöm az aktív részvételt. Köszönöm a szavazást a résztvevőknek, és köszönöm a részvételt a DEVE szakbizottságbeli kollégák részéről. Ezzel Én is el szeretném mondani az összes deve képviselőnek, hogy kérem, hogy minél hamarabb eh, távozzanak. So it was not a... Elnézést, tehát ki volt kapcsolva a mikrofon. Köszönjük szépen, eh, nyilván mindenki megértette fel.